megfelelően működnek. Csak így valósul meg a rendszer biztonságossága a polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, és gratulálok a jó munkához. Ezzel lezárul ez a vita, és holnap délben szavazunk. Most pedig egy szóbeli kérdés foglalkozunk, amit a bizottságnak tettek fel, a sportról és különösen a sportolók ügynökeiről. a Kulturális és Oktatási Bizottság elnök asszonya, Pák asszony következik három percben. Hát Köszönöm szépen az Európai Parlament, már az Ivo Belet jelentés kapcsán is foglalkozott a sportügynökök tevékenységével, főként a játékosok kiközvetítések kapcsán, és egy irányelvet szerettünk volna akkor is. Ugyan ez a helyzet most is, a jogi helyzet átláthatatlan, hiszen a, a játékosok, menedzserei határokon átnyúlóan tevékenykednek, és nem igazán lehet ezeket a tevékenységeket átlátni. Mivel uh, itt nem uh, állami szereplőkről van szó, nem tudnak a különböző szövetségek saját szabályozást létrehozni. A FIFA is csökkentette pont ebből az okból kifolyólag a saját szabályzásait. A bizottság egy jelentést készített, illetve egy tanulmányt a játékosok között illetően. Gyakran itt szó van ö, ö, pénzmosásról, illetve vesztegetésről, adókerülésről e, is ezen tevékenységek kapcsán. Ezek nem felelnek meg a sport társadalmi feladatainak. Az Európai Bizottság által kiadott tanulmány megállapítja azt is, hogy a pénzügyi áramlások a játékosok vásárlásakor nem igazán átláthatóak, és nincsen ö, e, oka annak, hogy ö, nem lehet megvédeni ezt a rendszert a, a büntetektől. Főként a fiatal játékosok átadása problematikus, hiszen egy gyakran tapasztalatlan fiatal játékosokról van szó, és főként afrikai játékosok esetében fordul az elő, hogy egy jobb jövőben reménykednek, és előfordul az, hogy végül is nem kapnak rendes munkát, és illegálisként végzik Európában ezek a fiatalok. Ezért az európai uh, jogakotási kezdeményezés igenis szükséges. Itt egy EU szintű szabályozásra van szükség, amely a jogi kiskapukat bezárja, és segíti a sportszövetségeket abban, hogy átláthatóan szerezzék be játékosaikat. Főként azt követeljük, hogy a kiskorúak, kiskorú játékosok elkötelekor ne legyen semmilyen kifizetés a közöttők számára, hogy ne legyen semmilyen ilyen tisztátlan ügyet esetében semmilyen fajta pénzügyi ösztönzés. Remélem, hogy ma is és holnap is támogatják majd az indítványunkat, és a biztonságot arra ösztönzik majd, hogy tevékenykedjen. Köszönöm, Doris mondja az elnök, és mindig is példásan jár el Doris az időbeosztás kapcsán, most pedig a biztos kapja meg a szót. Honorable members. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Pák asszonynak, hogy a Kulturális Bizottság részéről ezt a kérdést ismertette. Teljes mértékben tisztában vagyok ennek a témának a politikai jelentőségével a bizottság közétette a sportügynökökről készített tanulmány eredményeit, és ez átfogó képet fest a helyzetről. Körülbelül 6000 ügynök működik a különböző tagállamokban, a különböző sportágokban, viszont 95%-uk csak négy sportban működik, atlétika, kosárlabda, labdarúgás és rögbi. És ezen belül a labdarúgás egyértelműen domináns helyzetben van. A tanulmány szerint csak néhány országban szabályozzák törvények az ügynököket. A legtöbb tagállamban a munkaügyi szabályok vagy a szerződési jog szabályozza a helyzetüket. Egyes nemzeti sportszövetségek szabályozásokat vezettek be, nem csak azokban a sportágokban, amelyeket említettem, atlétika, labdarúgás, rögbi és kosárlabda, hanem más sportágokban is. Adott esetben azonban ezek ütköznek egymással, és jogbizonytalansághoz vezetnek. A tanulmány szerint az ügynökök EU szerte végzett munkájának kevés akadálya lehet. Kétes gyakorlatot is tapasztalunk bizonyos ügynökök esetében, titkos jutalékokról van szó, fiatal játékosok kizsákmányolásáról. Nagyon fontos, hogy a sport versenyek tisztessége ne sérüljön. A sportmozgalom már egy ideje próbálja kezelni ezt a problémát. Egy sor hatóság különböző intézkedéseket tett az ügynökök munkájának szabályozására a sportszervezetek szabályozása is hasznos lehet, például sportszankciókkal el lehet rettenteni a gátlástalan ügynököket a piacról. Ugyanakkor a sporthatóságoknak nincs nyomozó jogköre, illetve büntetéseket sem alkalmazhat bűncselekmények esetében korrupció, pénzmosás, adóelkerülés és tiltott bevándorlás a sportmozgalom az európai intézmények segítségét kéri, hogy az ügynökök helyzetét megoldja. Az Európai Bizottság szeretne ebben szerepet játszani, tudunk minimális szabályok megfogalmazásával segíteni Európa szerte. Felmérjük most, hogy melyik EU szintű fellépés, vagy milyen fellépés lenne a legmegfelelőbb. Több opcióra is gondoltunk, de még ezek közül ki kell választani a legjobbat. Mindenképpen teljes körű konzultációt fogunk folytatni. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a képviselő csoportok szószólói következnek először is, három és fél percben Bellet úr az EPP részéről. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó estét kívánok, tisztelt elnök asszony. Már utaltunk is arra, hogy eh, most van a futball eh, világbajnokság, tudjuk, hogy mennyire fontos, mennyire jó ez a, ez a sport a kontinens, a társadalom számára. Ezért nagyon fontos az, hogy megóvjuk a sportot a bűnözői hajtásoktól, amelyekre utalt Park asszony és A tanulmány, amelyre utalt, és amelynek az eredménye ismertek, abban az áll, hogy a sportot egyre inkább befolyásolja a szervezet bűnözés sajnálatos módon, de hát ez így van és gyakran előfordul az emberkereskedelem, főként a fiatalok esetében, a kiskorúak esetében. Egyértelmű, hogy a sportszövetségek nem tudnak eleget tenni annak érdekében, hogy eh, az ilyenfajta eh, rossz eljárásokat megfékezzék. Ezért van szükség egy európai intézkedésre. Különböző jogszabályozási eszközeink vannak a szerződésekben, az irányelvekben, és ezekkel tudnánk fellépni. Hadd utaljak néhány javaslatra. Például erős kritériumokra van szükség, amelyek minden ügynökre vonatkoznak az egész EU-ban. Mindenképpen licencrendszerre van szükség a klubok esetében, és engedélyeket kell beszerezni a játékosok ügynökeinek, és úgy gondolom, hogy itt megfelelő szerepet tud játszani az Európai Unió. Például koordinálhatna a különböző nemzetközi ellenőrző hatóságok között. A második intézkedés a teljes átláthatóság a pénzügyi áramlás kapcsán, a pénzek áramlása kapcsán, de hát úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb forrása minden rossznak. A top sportot, az élsportot kihasználják arra, hogy például pénzmosást végezzenek. Harmadik javaslat, Pakkasz is utalt erre, meg kell ö, tiltani azt, hogy az ügynököknek pénzt adjanak akkor, amikor ö, kiskorúak átadásáról, vételéről van szó. Szóval úgy gondolom, hogy vannak eszközeink, amelyekkel nyomásra rohatunk a professzionális sportszervezetekre. Tisztelt biztos asszony utalt arra, hogy 2007-ben már volt egy javaslat a parlament részéről arra, hogy tegyünk valamit a sportügynökök területén. A javaslatok most jók, azonban nem elegendőek. Szeretnék csatlakozni az, amitől is mondott, hogy szeretne egy magas, hogy szeretne gyorsabban eljárni. Úgy gondolom, hogy az Európai Sportodnoki Szervezet maga is azt szeretné, hogyha az Európai Unió fellépne, hogy a nem megfelelően fellépő ügynöket ki lehessen rostálni hiszen gondolnunk kell mennyire, arra, hogy mennyire fontos a sport társadalmi szerepe. A szocialista frakció nevében egy percben Hannibal asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában szerencsések vagyunk arról, hogy beszélhetünk erről a kérdésről éppen a labdarúgó világbajnokság idején. Ez az egyik olyan esemény, ami nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos a sport az embereknek, hány millió ember nézi a futballmérkőzéseket, és hogy milyen szenvedéllyel követik az eseményeket. Ezért nagyon fontos, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a futball és, eh, futball és más eh, sporttevékenységek is megfelelően szabályozottak és ezért fontos, hogy meghozzuk azokat az intézkedéseket, amikről már olyan régen beszélünk a sportolók ügynökeivel kapcsolatban. Nagyon komoly, súlyos dolgok történnek ezen a területen, korrupció, ki, fiatalkorú játékosok kizsákmányolása, pénzmosás. Ezek olyan bűncselekmények, amik ellen mindenképpen fel kell lépni. Régóta tervezzük már ezt, de mi lenne jobb idő, mint most, amikor az egész világ odafigyel a a fotballra. Elnök, köszönöm szépen a ö, konzervatívok és reformerek nevében egy percben Matlán asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatom az elképzelést, hogy legyen átláthatóbb a futball, és az uniónak is kell támogatni a különböző szervezeteket, amelyek ezt képesek elérni. Egyszerűen világosságot kell hoznunk abban a világban, ahol fontos a megfelelő képviselet, az ügynök képviselhet az játékost. Viszont minden ilyen szabályozás, ami ezt szabályozza, a nemzeti sporthatóságok tevékenységére kell, hogy épüljön. Nem az uniónak kell a sportvilágát szabályozni, különösen nem globális módon csak akkor kell beavatkoznunk, hogy a, a világosan meg világ, a világosságot tudunk behozni ebbe. Köszönöm szépen, mondja az elnök és akkor a Mari Krisztin Viágsia asszonyal fejezzük be a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a feltett kérdést pont akkor, amikor a futballvilágbajnokság zajlik. Vannak itt aggasztó elemek, és hogy milyen veszélyek fenyegetik a sportnak a képét. Ha ezekre a több ezer férfire és nőre támaszkodunk, akik fenntartják a sport szellemét úgy, hogy ezt szeretjük, mert ez az egyéni kiteljesedésnek az eszköze. Az államoknak mégiscsak ott kell lenniük, hogy a közrend és a szélsőségeket szankcionálja. Ezek az üzleti sportból fakadnak. Amikor a sportolók maguk egyre inkább árucikké válnak, az ügynökök pedig úgy úgy bánnak velük, mint az árucikkekkel. Az átadások hatalmas pénzekkel járnak, és a kiskorúak jogait egyre jobban megsértik a pénz az úr, és sajnálatos módon ezt megerősítette az Európai Közösségek Bíróságának ítélete. Az a néhány sportág, ami érintette ebben, elsősorban a fotball, igen, biztos asszony itten fel kell lépni, és én nagyon sajnálom, hogy Franciaország meghatározott, megszavazott egy ezzel ellentétes jogszabályt. Köszönöm szépen, Viercsa asszony, és most pedig egyéni hozzászólások következnek. Sun Kelly úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Másfél órával ezelőtt a hölgyek azt mondták, hogy késő van a nőügyekről vitát folytatni. Most már majdnem évfél van, és most beszélünk a sportról, de hát legalább van alkalom arra, hogy a sportról beszéljünk. A Lisszaboni szerződés előtt nem volt ilyen lehetőségünk, most viszont van, és hát jó, hogy kihasználjuk. Az is fontos, hogy a fiatalokról szó van, illetve a sport ügynökök tevékenységéről. Ahogy az előadó is mondta, sok példáját láttuk annak, hogy fiatalok nagy sztárokká akartak válni a jövőben, kivették őket az iskolából, elvitték a családjuktól, és egy, egy év múlva az utcára kerültek úgy tűnik, hogy a többségükkel ez történik. Európában van lehetőségünk tenni valamit ez ügyben, lehetőségünk van szankciókat kiszabni és megvédeni a fiatalokat az ilyen abúzussal szemben. Hogyha megnézzük, hogy a különböző országokban, a különböző sportágokban mi történik, a globálisan legjobb megoldást kell általában a fiatalok problémáira megtalálni. Köszönöm, most egy percben Boszkurt asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindenképpen szankciókra van szükség, például az emelkedelme ellen az Európai Unió vizsgálatot rendelt el, és láthattuk, hogy problémák vannak. Meg aggódok amiatt, hogy mit tennék a kiskorú játékosokkal, főként a fejlődő országokból érkező játékosokkal, akik gyakran emberkereskedelem áldozataivé válnak. Az ellensorolás konkrét javaslatokat is tartalmaz, például tiltás arra, hogy ne kapjanak pénzt a kiskorúak transferjéért az ügynökök, és nagyobb szabályozást kérnek a tagállamok részéről, illetve amiatt, hogy a, a sportszövetségek nem mindig tudják szabályozni a dolgokat. Mindenképpen nyújtani kell a helyzeten, a bizottságnak jó szankciókat kell megfogalmaznia, és itt jó, határokon átnyúló gyakorlatról van szó, és mindenképpen a kiskorúak jogainak védelmére kell koncentrálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és ketten jelentkeztek a spontán felszólalásra, Matulla úr az első tisztelt elnök úr tisztelt biztos asszony üdvözlöm a kezdeményezését belet kollégának hogy egy egységes rendszer jöjjön létre ami védené a sportolók érdekeit azok akik ügynökökhöz fordulnak és szeretnénk hogyha a jelentőségük csökkenne nem szeretjük a piszkos pénzeket a különböző titkos úton átadott jutalékokat. Ez nem csak a sportot, hanem más sportágakat is érint. Például 6000 sportügynök van jelenleg, akik 30 sportág, különböző sportágat képvisel, és akiknek 600 millió eurós az éves forgalmuk. Ebben a komplex helyzetben nagyon nehéz lenne egy egységes szabályozást bevezetni mindenki számára. Nehéz lenne az pontosan látni, hogy ki miért lesz felelős. Köszönöm. Boris úr következik. Hölgyeim és uraim, van egy pozitívuma ennek a késő esti vitának, hogy nem valamelyik foci meccs közvetítése alatt kell a vitát lefolytatnunk. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, sőt kötelezővé számunkra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Hamarosan Lengyelország és Ukrajna szervezi az Európa bajnokságot, nagyon örülök ennek, és ahogy a biztos asszony is mondta, szabályozásra van szükség, nem átlátható a rendszer, a korrupció több generációs, és a sportolókkal gyakorlatilag kereskednek, ez borzasztó. Nagyon nagy pénzek forognak az átigazolásoknál, és közben a sportegyesületek eladósodtak. Lenök félbeszakítja Boris urat, most pedig Vasszilió asszonynak adom meg a szót. Mit gondol, négy perc alatt sikerül befejeznie? Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy mennyire fontos a sport, és egyetértünk abban, hogy a sport rendkívül élvezetes lehet valamennyiünk számára. Köszönöm szépen a javaslataikat, és a, ezeket komolyan meg fogjuk fontolni kétség nem férhet ahhoz, hogy valamilyen uniós fellépés mindenképpen kívánatos. A sportszövetségeknek nincs meg az a lehetőségük és hatalmuk, hogy a legrosszabb gyakorlatok ellen fellépjenek ezek most már nemzetek feletti dimenziót nyer, miután a sport is globalizálódik. A nemzetközi esülése a hivatásos sportnak nehezíti azt, hogy nemzeti megoldásokkal oldjuk meg a konkrét problémákat. Az Unió itten koordinációs szerepet vállalhat és segíthet a harmonizált megközelítésben az ügynöki tevékenység tekintetében. Új törekvések vannak az Unióban a bűncselekmények és ez a büntetőjog területén. Itt számos támogatást kaptunk. Bármilyen lépéseket is teszünk majd, mindenképpen szorosan együtt fogunk működni az illetékes érintett szövetségekkel, sportszövetségekkel. Hamarosan teszünk majd egy nyilatkozatot a sportügyben, és ez a közlemény nyilvánvalóan meg fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket részletesebben. Hiba lenne elébe menni az azon vitáknak, amiket le kell folytatni a parlamentben, és magában a sportmozgalomban is. Tehát továbbiakban is számítok arra, hogy szorosan együttműködjünk, hogy tovább tudjuk vinni ezt az ügyet. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Kaptunk egy javaslat a egy állásfoglalási javaslatot a, zárjuk le, és a szavazásra pedig csütörtökön kerül sor. A következő ülésre holnap reggel, szerdán kerül sor 9-től 13.30-ig és 15-től 19 óráig, majd pedig 21-től 24 óráig a napi rendet nyilvánosságra hoztuk, és rendelkezésükre áll az Európai Parlament internetes oldalán. Köszönöm szépen türelmet!